Kedves kollégák, a tegnap ülés jegyzőkönyve elérhető, van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Nincs. Wir kommen nun zu den Erklärungen. Akkor a szavazat magyarázatokra térünk rá. Möchte nochmal alle bitten, die, die sich unterhalten. Még egyszer kérem azokat, akik beszélgetni szeretnének, hogy ezt kint tegyék. Kann auch gerne einige noch namentlich bitten. Esetleg név szerint is kérhetem a kollégákat, hogy kihagyja el még a termet. Wir beginnen mit den Erklärungen zur Abstimmung betreffend den Misstrauensantrag gegen die a bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítvány kapcsán Mach úrnak adok először lehetőséget szavazatának megmagyarázására. Egy percben, mint hogy mindenki egy percet fog beszélni. Parancsoljam! Mikrofon, mikro. Kapcsolja be a mikrofonját, ha kérhetjük. Now, yes. Yes. Does it work now? Működik? Dámy a pánové, Já nevyčítám panu... Hölgyeim és uraim! El kell, hogy mondjam, hogy Juncker úr, aki egy olyan országnak a miniszterelnöke volt, amely volt és most is adóparadicsom, és ez a tény súlyos ügy, saját polgárainak kéne elmondania neki, hogy ez így nem járja, hogy egyes cégek vagy cégcsoportok alacsonyabban adózhatnak, mint máshol. Ezt persze a saját kormányomtól is kérhetném, de Juncker úr nem átlátható módon működött hiszen Luxemburgban egyértelműen az adó elkerülés politikáját folytatta, hogy hát ez adott lehetőséget sokaknak, és így nem várhatjuk el, ha ő a bizottság elnöke, és ő pláne nem más országoktól, hogy ne tegyék ugyanezt. Köszönjük, Mach úr! Soltes urat nem látom. Dann spricht Frau Kollegin Gill. Akkor Jill asszonynak adok szót. Frau Kollegin Jill. Uh, President, thank you. Uh, it's important that... Fontos, hogy az adóelkerüléssel szemben keményen fellépjünk. Elfogadhatatlan, hogy nagy, és főleg a nagy cégek a polgárok rovására az adót nem fizetik be, vagy hát olyan országokban fizetik be, ahol kiskapuk vannak a jogalkotásban. Juncker úrnak uh, komoly kérdéseket kell most megválasztani ezzel kapcsolatban. Szeretnék világos válaszokat hallani. Egy biztos már most is, hogy a bizottság élén a polgárok, az adófizetők érdekét nem tudja így hitelesen képviselni, és nem tudom, hogy szükséges-e hosszú vizsgálatot folytatni ebben az ügyben. Ha kívánják, akkor folyamatosan a sajtó első oldalán tarthatjuk ezt a témát. Köszönjük szépen, Gyillasszony. Most Poszpisil kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ellenen szavaztam a javaslat a szélső jobb populista javaslata ellen szavaztam. Igazából nem járul hozzá az Európai Unió jó imázsához, és örülök annak, hogy csak egy ilyen kis kisebbséget képviselnek Juncker úr és csapata tanúbizonyságot kell, hogy tegyen, méghozzá úgy, hogy megoldja az EU égető problémáit. Úgy gondolom, hogy az adóparadicsomok problémája nem egy jogalkotási probléma, inkább egy etikai kérdés. Ha valamit szeretnénk tenni az adóparadicsomok ellen, akkor ennek módja nem az, hogy egyre több és több bürokráciát alkotunk, hanem az adó terheket kell csökkenteni Európa szerte

Ma nem láttunk semmi jót itt a parlamentben, láthattunk, hogy egy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be azok, akik a londoni City büntetlenségét akarják, de ennél még valami szomorúbbat is láttunk itt. A szocialisták, itt a parlamentben, főleg a spanyol szocialisták kaptak egy lehetőséget, hogy támogassák azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet mi szerettünk volna benyújtani azok ellen, akik adóparadicsomokat támogatnak, és ezáltal ártanak az európai polgároknak. A spanyol szocialisták a mai napon megint csak bebizonyították, hogy nagyon nehéz számukra a szavakról a tettek mezeire lépni, hiszen ők voltak azok, akik támogatták, hogy létre létrejön ez a bizottság, és a hét során bebizonyították, hogy Juncker és az adóparadicsomok mellett állnak. Ez egy nagyon rossz hír a demokráciánk számára hazánkban és Európában is. Köszönöm szépen, Iglesias úr, most pedig Durán képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az euroszkeptikusok és a szélsőjobbosok, akik ezt a bizalmatlanság indítványt begyújtották Juncker úrral szemben, pontosan azt a logikát alkalmazzák, amelyet támadnak, hiszen az európai ö, érdekekkel szemben a nacionális érdekeket védelmezik egyébként. Igen, Juncker ö, miniszterelnök korában ö, valóban az Európai Unión belül létrehozta a, az adóparadicsomot, és ez elítélendő egyes pénzügyi csoportoknak lehetőséget adva ezáltal. Ez a megszorítások idején a legszegényebbek ellen elkövetett hatalmas bűncselekmény. De el kell utasítanunk ugyanígy a nacionalizmust is, amely ugyan ezen logikán alapul, hogy mindenkivel szemben saját magát védelmezi. Ez a luxemburgi állítólagosan jog, jogszerű rendszer mindenképpen illegitim. Több Európát akarunk, és a közérdek védelmét Európát. Köszönjük szépen, Durand úr. Most Hennen úr következik. Köszönöm szépen. Ellene szavaztam a Juncker úr kinevezésének, illetve ellene szavaztam a bizottságának is. És magán személyeket nem találtunk, akik támogathatták volna őt hiszen visszatérünk az 50-es évekre, ugye a, a minimum bérek harmonizálására, a fiskális politikára, és így tovább. Ennek ellenére ő is jogosult arra, hogy ártatlannak, ártat, az ártatlanságot feltételezzük. Ez a ez a javaslat rossz időben született, és rosszul van megfogalmazva. Nem tudtam tehát ezt támogatni, bár szeretnék, szerettem volna én is megszabadulni tőle, de ez az ok, hogy egy, egy alacsony adórendszert képviselt, ez nem kellő ok. A megoldás a megoldás, hogyha egy másik országnak alacsonyabb az adója, az nem az, hogy exportáljuk a költségeinket, hanem a saját adóinkat csökkentjük. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Es folgt Herr Kollege Marias. Köszönöm szépen, Hennen úr Marias képviselője szó. Elnök úr, ahogyan az köztudott, Juncker úr ellen szavaztam, amikor a bizottság elnökjelöltje volt, ugyanis ő volt az euróövezet elnöke, és ebben a minőségében felelős a memorandumért és a görög országot érintő problémákért. Juncker úr azonban még rosszabb fénybe került, és a bizalmatlansági indítványra igennel szavaztam az öt csillagmozgalom kollégáival együtt. Az a tény, hogy ezt az indítványt aláírta a szélső jobb is, a szélső jobboldali képviselők, és mi ugye teljes mértékben ellenezzük őket politikai szempontból. Ez nem indokolja azt, hogy valaki ellenezze ezt a bizalmatlansági indítványt. Teljesen más a politikai nézetünk, mint a szélső jobbé, de a félrejtések elkerülése véget szeretném leszögezni, hogy a célunk az az, hogy eltávolítsuk Juncker urat a bizottság éléről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marias úr. Jár úr, következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A politikának a realitásból kell kiindulnia, és ha nem tetszik a politikának a realitás, akkor a politikának kell változnia a nemzeti adópolitikákkal, ami most történik, ez nem, tört, nem tetszik nekünk, ebben azt hiszem egyetértünk. Ugyanakkor sok ellenfele van az adópolitika harmonizációjának is, de mi szeretnénk, hogyha a bizottság ezen a problémán gyorsan elkezdene dolgozni, és már csak ezért is hivatalban kell maradnia a bizottságnak, ezért szavaztunk az indítvány ellen Érdekelne egyébként, hogy a tagállamok most az Európának adott lendületet hogyan használják, és elkezdik-e adópolitikájukat harmonizálni, és a tagállamok feladják-e eddigi mereválláspontjaikat. Ahhoz, hogy ez így lehessen, ahhoz a bizottságnak munkaképesnek kell maradnia, és minél gyorsabban elő kell jönnie egy javaslattal. Egy bizalmatlansági indítvány sem a szélsőjobbtól, sem a kommunistáktól nem vezet célra. Köszönjük, Jár úr. Most von Storch képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Én is eh, igennel szavaztam a bizalmatlansági indítványra, vagyis Juncker úr ellen és a bizottsága ellen. Örültem volna, hogyha eh, szavazhattam volna a vizsgálatokra, de úgy tűnik, hogy nem ez az érdeke itt a háznak, hanem Éppen ezért most a vizsgálat, a szavazás tárgya most csak a bizalmatlanság indítvány volt, igennel vagy nemmel szavazunk rá. Ez ideológia mentes, egy objektív kérdés, ezt nem lehet jobb vagy baloldalról megítélni, ez egy objektív dolog. Valaki vagy támogatja, vagy nem támogatja ezt a bizottságot, mi pedig az Alternative für Deutschland részéről már két alkalommal is leszögeztük, hogy nem támogatjuk Juncker urat a bizottság élére, nem szavaztuk meg, és a bizottság egészét sem támogatjuk, éppen ezért következetes részünk részünkről, hogy itt teljesen ideológia mentesen nyilatkozunk megint ebben a kérdésben, és így fejtsük ki a véleményünket, és ezért igennel szavaztunk a bizalmatlanság indítványra, ez nem jobb vagy baloldali kérdés, ez az észszerűség kérdése. Köszönjük szépen, Fostos asszony. Most Pedicini úr következik. Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Ma a bizalmatlanság indítványt megszavaztam, mégpedig azokból az okokból, amelyek benne is vannak a szövegben, és az öt csillag mozgalom által is többször lefektetésre került. Én, mint az EFDD megbízatja környezeti témákban, élelmiszerbiztonsági területen, úgy látom, hogy az, amit a bizottság csinál, vagyis hogy nem akar lemondani a fosszilis energiahordozók használatáról, sőt, ezeknek meg fog duplázódni valószínűleg a felhasználása és a kibocsátások miatt az élelmiszerek minősége egyértelműen romlik, többek között ez is és az a néhány kísérlet, amely ezt megváltoztatná, az is úgy tűnik, hogy el fog halni az új bizottságnak. Golnis úrnak adok szót. Merci, monsieur président. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is ellene szavaztam. Nem, csak a, nem személyes okokból, hanem azért, mert megvan minden okunk arra, hogy ne bízzunk benne. Juncker úr retorikáját, retorikáját hallottuk, például a, a adócsalásról, akkor a gazdasági és pénzügyi miniszterként működtem, és láttuk akkor, hogy hogy amikor valaki helytelen, helyt, valakinek a hatáskör alatt helytelen dolog történik, akkor annak le kell mondania. Erre, amikor én nem mondtam le az adott helyzetben, akkor nekem azt mondta, hogy reméli, hogy majd másképp járunk el. Azt gondolom, hogy az ő feladata rendkívül súlyos gazdasági feladat, 18 éven keresztül működött ebben a pozícióban, a jelenlegi botrány után előrehozott választásokra került sor, és azt gondolom, hogy mindeközben ő is mindenképpen lemondott. Köszönöm szépen, Golnis úr. A bizalmatlansági indtvánnyal kapcsolatos szavazatmagyarázatokat lezártuk, most pedig a kohéziós politika 2014-től twenty ig tartó javaslatával kapcsolatos magyarázatokat gill asszony kezdi. Köszönöm, elnök úr. Én támogatom ezt a bizalmatlansági indítványt. Ezt a kohéziós politikával kapcsolatos indítványt is, mert el kéne fogadni az új keretrendszert. Az Egyesült Királyság kormánya nem volt képes ezeket az alapokat kellően delegált hatalmánál fogva jól alkalmazni, és ezáltal 909 millió eurótól esett el az én Midlands régióm, sok városunk. Úgy tűnik, hogy a fő gond az, hogy az Egyesült Királyság kormánya még mindig nem hajlandó a minimális hatalmat is delegálni a kellő szintnek, ahhoz, hogy ezek a programok nálunk is jól működhessenek. Köszönjük szépen, Jill asszony! Ön lesz az első felszólalója a következő témának. Most Tehovszki úrnak adok szót. Předsedo, vážení kollégové, hlaszol... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, mellette szavaztam ennek az anyagnak azért, mert minél több operatív programot el kell fogadnunk, annak érdekében, hogy a megvalósításuk felgyorsuljon, hiszen már most is nagyon jelentős a hátrány, Fontos, hogy további finanszírozási lehetőségek nyíljenek 2015-ben. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen azt, ahogyan levezeti ezt a vitát. Köszönöm szépen. Következő, Pacsák úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogattam ezt a javaslatot, azért, mert számomra a kohéziós politika rendkívül fontos az Európai Unió gazdasága szempontjából. Ezért támogattam tehát ezt a javaslatot, és el kell mondanom azt is, hogy ez teljes mértékben megfelel Juncker úr elképzeléseinek, illetve az ő gazdasági perspektíváinak. Nagyon fontosnak tartom a biztos asszonyal, a regionális ügyeket felelős biztos asszonyal való együttműködést. Kollégám szólt már arról, hogy a 2014-2020-as időszakot milyen hátralékok terhelik. Ez óriási kockázatot jelent a befogadóknak, hiszen hiszen a tagállamok is átalakíthatják a hozzájárulásukat. Köszönöm szépen, Polcsak úr. Most Post Pisil úr következik. Köszönöm szépen. Én is támogattam ezt az állásfoglalási indítványt, és az egyik társ szerzője is voltam. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos állásfoglalás, mert ahogyan már elhangzott, a kohéziós politikai alapok esetében nagy hátalék hamzadott fel a 2014-es időszaktól. Ez összefügg azzal, hogy a kohéziós politikák rendkívül fontosak, főleg a gazdaságilag gyengébb tagállamok számára. Ott ugyanis ezen alapok nagyon komoly beruházást és tőkét jelentenek az infrastruktúrális fejlesztésben. A cseh köztársasággal kapcsolatos adatokról tudok beszámolni a csatlakozás óta. Hazánk például több mint 330 milliárd korona plusz finanszírozásra tett szert azon források mellett, amelyeket mi juttattunk az EU költségvetésbe. Noha a, ezen összegek befogadása nehéz, a kedvezményezett országok számára ez nagyon hasznos, és fel kell használjuk őket. Köszönöm szépen. Köszönöm Pospisilul. Curtin Darling képviselő következik. Köszönöm szépen. Én támogattam a kohéziós alapval kapcsolatos állásfoglalást, mert Észak-Angliában választókörzetemben sok kedvezményezetje van a kohéziós projekteknek, és sok segítette a helyi gazdaság növekedésében. A jelenlegi regionális operatív programot azonban a megfelelő beruházások hiánya hátráltatja, és nem csak az a baj, hogy az angol kormány nem jól kezeli a regionális programokat, hanem ráadásul a helyi gazdasági partnerségeket is korlátozza, hátráltatja. Az én választókörzetem ennek a problémának a központjában van, és ezért a bizottságot és a tagállamokat is felszólítom minden arra, hogy felelősen járjanak utána ennek a kérdésnek, és különösen a magas munkanélküliségű régiókban, mint az enyém is, figyeljenek oda, hogy a következő 7 éves időszakban a több mint 700 millió eurós összeg el is jusson a kedvezményezetekhez. Köszönjük, Berder asszony. Köszönöm, támogattam az állásfoglalási indítványt, ugyanis egy nagyon egyértelmű üzenetet szeretnék megfogalmazni a bizottság és a nemzetkormányok irányába. Össze kell, hogy szedjék magukat. Több mint 400 millió font finanszírozás esetében merült fel a késedelem veszélye, hogyha nem sikerül javaslatokat kellő időben elfogadni, ez pedig veszélyezteti a helyi projekteket, a munkahelyeket, a fiatalok helyzetét, az infrastruktúrális fejlesztéseket, ugyanis addig leállítják a fejlesztéseket, tehát a bizottságra fel kell gyorsítani ezt a folyamatot annak érdekében, hogy a projektek időben elkezdődhessenek. De Ugyanígy némi rugalmasságot is biztosítani kell. Gondoskodni kell arról, hogy a végrehajtás minél hamarabb elkezdődhet, amint jóvágyják a programokat, mert így a helyi hatóságok azonnal pályázhatnak a finanszírozásért, és a projektek időben elindulhatnak. Köszönöm szépen. Most pedig Hennen képviselő következik. Thank you. Köszönöm, elnök úr az elés, egész kohéziós projekt szerintem óriási kudarc, amióta csak bevezették a Maastrichti szerződésben. Az eredeti célja az lett volna, hogy a szegényebb régiókat felemelje. Nos, ki volt a legnagyobb per fő kedvezményezett Európában? Görögország. Ugyanakkor kevesebb lesz akkor a jómódú állam, és egyre több a szegény állam, hogyha a szegény államokat mindig megtámogatjuk. Nekik maguknak kell magukat rendbe tenniük. A brit kollégáktól ma hallottuk azt, hogy mennyire fontos lenne az Egyesült Királyságban ezeknek a pénzeknek az eljutása a kedvezményezetekhez. Mi nem csak nettó befizetői vagyunk az EU költségvetésnek és így a kohéziós programoknak is, hanem ráadásul azt kell, hogy lássuk, hogy a kohéziós politika csak az Európai Uniót próbálja jobb fényben feltüntetni, valójában azonban nem járul hozzá a munkahelyteremtésekhez. A diverzitást, a pluralizmust kellene támogatnunk, és hagyni azokat, akik el akarják hagyni az Európai Uniót, hogy elhagyhassák és maguk gazdálkodjanak jobban. Henen. Köszönöm szépen, Henen úr. Jár képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás indítványra igennel szavaztak, csak azt szeretném megjegyezni, hogy először is a kohéziós politika fontos, és hozzá kell, hogy járuljon az életminőség tekintetében a régiók egymáshoz való közelítéséhez. A jobb költekezés érdekében azonban ügyelnünk kell arra, hogy kellően használjuk fel a forrásokat. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy térségemben nem csak, hogy bevált a kohéziós politika, hanem nagy lendület figyelhető meg. Az új szövetségi tartományok, a keletiek Németországban egyre inkább növekednek, és a cél, az egyes cél területből kezdenek kiemelkedni, ami a kohéziós politikának is tulajdonítható. Fontos az is, hogy ugye hét évente ugyanaz a játszma kezdődik, éppen ezért politikailag is átmeneti rendelkezéseket kell illetve léptetnünk, hogy a programoknál nem mindig álljon le ez a folyamat. És megint csak azt kérném a tagállamoktól, hogy végre utalják át a hozzájárulásaikat, hogy kellő pénz álljon a kohéziós politika rendelkezésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, jár kollega, és ezzel a szavazat indoklásokat a kohéziós politika 2014 20-ig tartó időszakára vonatkozóan lezárjuk, most pedig következnek a gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény 25. évfordulójának a szavazása, a szavazatok indoklása. Jill asszony. Teljes szívvel támogatom ezt az állásfoglalás tervezetet, illetve indítványt azért, mert az, a gyermekek jogai középpontba kell, hogy kerüljenek az európai politikákban. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a visszaéléseket, az embercsempészetek embercsempészetet, hiszen ez mindennapos probléma, és rámutat arra, hogy sürgősen fel kell lépnünk, meg kell védenünk a gyermekeinket. Bármilyen gyermekről legyen szó, akármilyen vallási vagy etnikai háttérből származó, a lehető legjobb bánásmódban kell, hogy részesüljön. Oda kell külön figyelnünk a migráns gyermekekre, hiszen nem megfelelőek a migrációs törvényeink, és ezt ők bizony nagyon megszenvedik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most Kárti uh, úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Támogatom a 25. évfordulóval kapcsolatos uh, gyermekjogokkal kapcsolatos állásfoglalást, és üdvözlöm azt a gondolatot, hogy az EU napirendjére kerüljön a fiatalok, a gyerekek kérdése. A gyermeki jogok kérdésében az egyik fő probléma, hogy a háborútól mentes, békés gyermekkor joga tényleg megillesse a gyermekeket. Sok háborúban, vagy hát általában a háborúkban a gyerekek fizetik meg a legnagyobb árát a háborúnak, de a meggondolatlan takarékossági politikának is ők az áldozatai. Köszönjük szépen, Kárti úr. Most Morgánó úrnak adok szó. signor Presidente. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Az Európai Parlament megemlékezett a gyermekjogi egyezmény 25. évfordulójáról, és hangsúlyoztuk, hogy a gyermekek védelmét meg kell erősíteni. Ez az EU politikán belüli, ahhoz tartozó kérdés. Ne csak rituálé legyen, ha megemlékezünk erről a 25 évről, hanem a mérleg megvonásának ideje is, és értékeljük azt, hogy mennyiben volt sikeres a kisebbségek és például a gyermekjogok védelme, mennyiségi, minőségi értelemben egyaránt. Lássuk, hogy mi valósult meg, és mi nem. És mennyiben változott a jogalkotás, a kultúra, a szolgáltatási kultúra, a családok élete. Sok változott, de még többre lenne szükség. Amikor az ember jogokról és a gyermekjogokról beszélünk, akkor egyben a jövőről is beszélünk. Ez az állásfoglalás a felszólalót az elnök félbeszakítja. Tenok úrnak adok szót. Tisztelt elnök úr, természetesen én is üdvözlöm az ENSZ egyezmény 25. évfordulóját, és elutasítom azokat a szörnyűséges dolgokat, amelyek a világban folynak, az alultápláltság a gyermekek esetében, a gyermekkatonák, a, a kényszerházasságok, az embercsempészet, illetve a női nemi szervek megcsont, megcsonkítása és természetesen látok a nigériai szörnyűséges eseményeket, az iszlám állam tetteit, büntetlenül nem erőszakot követnek el. Azonban ennek az állásfoglalásnak vannak olyan aspektusai, amely aggodalomra ad okot a tagállamok itt a kompetensek, nem pedig az Európai Unió. Három kisgyermek apjaként úgy érzem, hogy a korai eh, szexuális eh, felvilágosítás, illetve identitás kialakítása problematikus, ezért tartózkodtam. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tenok úr. Jár kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Igennel szavaztam az állásfoglalásra, és a petíciós bizottság nevében három megjegyzést szeretnék tenni. Először is meg kell állapítani, hogy a gyermekek jogainak megsértése nem csak a fejlődő országokban megjelenő probléma, hanem a tagállamokban is bekövetkezik. Másodszorban a petíciós bizottságban mindig azzal a problémával szembesülünk a gyermekek jogai kapcsán, hogy a tagállamok a saját felelősségükre hivatkoznak, és gyakorlatilag nem kezdeményeznek párbeszédet az EU intézményekkel. Továbbá egy nagyon fontos tapasztalat, főleg amikor a gyermekek jogairól van szó, arra kellene törekednünk, hogy egy gyorsabb eljárást vezessünk be, hiszen a jog az egy dolog, a jog érvényesítése egy másik lapra tartozik, hogyha ugye az Európai Unióban nagyon hosszú időbe telik a különböző kérdések tisztázása, az a gyermekek jogainak nem kedvez, úgyhogy dolgoznunk kellene még ezen. Köszönöm. Köszönöm, Jár úr. Kelly képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy érzem, hogy oda kell figyelnünk a gyermekek jogaira, különösen ebben a fontos esztendőben, 25 évvel az ENSZ egyezménye után. Nagyon sok előrelépés történt több területen, de természetesen még sokat teendőnk, különösen az oktatás területén, az egészségügy, illetve az egyenlő bánásmód területén. Ami az oktatást illeti, minden gyermek nek lehetőséget kell biztosítani, hogy egészségügyi ellátást kapjon, illetve megfelelő egészségnek örvendjen, teljes életet élhessen. Ami az egyenlőség kérdését illeti, nincs nemek közötti egyenlőség a világ sok táján, tehát rendkívül fontos számunkra, az Európai Unió számára, hogy ezekkel a területekkel komolyan foglalkozunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly úr. Ezzel ezt a témát lezárjuk a gyermekjogok 25. évfordulója kapcsán. Most a digitális egységes piac kapcsolatos felszólások következnek Jill asszony első között, parancsolja. Én támogattam ezt az állásfoglalás indítványt, mert ideje annak, hogy a bizottság beváltsa azokat az ígéreteit, amit a digitális piacsal kapcsolatban válasz, vállalt. vá, vállalt. nem csak a pénzről van itt szó, hanem arról, hogy a digitális szakadékot nem szabad tovább mélyülni hagyni. A gazdasági válságból való felépüléshez szükség lenne több pénzre, és elsősorban arra, hogy Európa az innovációt, a munkahelyteremtést, a versenyképességet képviselje, a növekedésért lépjen föl. A bizottság részéről ezért határozott fellépést vállalunk, hogy a Google-féle dominanciát megfékezze, és legyenek európai keresőgépek, és egyébként is minden internetfelhasználó és online biznisz egyenlőbb feltételek mellett versenyeztessen, és ne egy cégnek legyen kiszolgáltatva. Köszönjük szépen, Zsillasszony. Buda úrnak adok szót domnule președinte am votat pentru această rezoluție. köszönöm szépen elnök úr támogattam ezt az állásfoglalást. a digitális egységes piac azt jelenti hogy a, technológiai forradalom legújabb vívmányait átültetjük a gyakorlatba. Az egységes belső piac előfeltétele az Európai Unió megfelelő gazdasági működésének, és a versenyképesség fenntartásának. A digitális gazdaságnak ágazatnak meg, meg kell felelnie a kihívásoknak. Nagyon sok területen jó eredmények születtek, ezek megfelelő munkahelyteremtési lehetőségeket is jelentenek. A digitális egységes piac sok kihívással kell, hogy szembenézen a fragmentáció miatt. Nagyok a különbségek, és ez akadályokat támaszt a tagállamokban, illetve a harmadik országokban. Gondolok itt például az Európai Közbeszerzési Portára, amely nagyon nagy mértékben segíteni a KKV-kat. Új lehetőséget teremt ez az európai vállalkozások számára, azonban a bizalmatlanság súlyos gondokat okoz. Bilde. Köszönjük szépen. Bilde képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem szavaztam meg ezt az állásfoglalást, mert ugyan nagy potenciál van a digitális piacban, és, de a szöveg nem szolgálja ezt a célt. A belső piac az Európai Unióban, a szabad szolgáltatások mozgása, és általában a digitális szolgáltatások liberalizációja nem fogja az Amerikával szembeni felzárkózást szolgálni. Még Európában minden ötödik polgárnak gondot okoz az internethez való hozzáférés, ezt a piacot ki kéne terjeszteni. A bizottság azonban ezt a nemzeti szuverenitás ellenében próbálja megvalósítani. Állítólag itt a szolgáltatások szabadságáról van szó, arról, hogy a digitális szolgáltatásokat meg lehessen választani, de a dömping ellen az uniónak kellene fellépnie. Köszönjük szépen, Bilde. Asszony Pospisil úrnak adok. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem... Köszönöm, elnök úr. Igennel szavaztam, és um, alá is írtam ezt az indítványt. A tízes cikk utolsó mondatával kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. Erről ugyanis a média is uh, tájékoztatott. Ez nem a Google ellen irányul, nem nevezünk néven semmilyen vállalatot, mi csak azt állítjuk, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene fontolnia a kereső programok leválasztását az egyéb internetes szolgáltatásokról. Az Európai Parlament óvaint a különböző monopóliumok monopóliumoktól, ugyanis a monopóliumok sohasem a fogyasztók jogait tartják szem előtt. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene fontolnia, valamilyen fajta megoldást elfogadnia. Ez lehet, hogy egy szélsőséges megoldás, de mi ezt jónak tartjuk. Köszönöm, elnök úr. Én is igen szavaztam erre a jelentésre. Egyrészt azért, mert megállapítottuk, hogy sok mindent kell tennünk, ott a 21. század modern infrastruktúrájáról van szó, van egy közös belső piacunk, és persze a digitális technikát is be kell építenünk ide, tehát a mozgásszabadságot is biztosítanunk kell, de ugyanakkor a monopolizációt is meg kell akadályoznunk megállapíthatjuk például a mobiltelefon hálózatoknál, hogy a gazdaság mint olyan nem old meg mindent. Az EU-nak köszönhető, hogy a roaming díjakat és más külön adókat, amelyeket a szolgáltatók életbe akarnak léptetni, ezeket közösen tudtunk kiiktatni, ez jó jelzés a fogyasztók számára is és az Agri Bizottság tagjaként különösen örülök annak, hogy az Európai Unió mindig odafigyel a vidéki térségekre, mert megállapíthattuk, hogy pont a vidéki térségeknek kell felzárkózniuk, a gazdasági tevékenység szempontjából viszont a vidéken szükség van a digitális piacra. Köszönjük szépen, Nibler asszony következik. Köszönöm a szót. Én is megszavaztam ezt az állásfoglalást a fogyasztói jogok védelme érdekében, mert az a meggyőződésem, hogy a digitális világban is fair versenykörülményeket kell teremteni, ehhez három megjegyzésem is lenne először is. Korábban ö, szűk keresztmetszet volt az internethez való hozzáférés miatt, a, a szolgáltatók miatt ez változott. Ö, jó a hozzáférés, de ez monopóliumokhoz kötődik. Tehát a platformok működtetőivel kéne körében kéne rendet teremteni. Másodszorban van egy politikai vita arról, hogy a, a üzletágok elválasztását én elutasítom, mert ez egy túlzó intézkedés, de a fair körülmények körülményeit politikailag meg kell teremteni, végül pedig nem arról van szó, hogy egyes koncerneket állítsunk a célkeresztbe, hanem azt kell vizsgálnunk, hogy mit is jelent a digitális piac. Köszönjük, Nibler asszony. Most Kerry úrnak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Természetesen mindannyian egyetértünk abban, hogy rendkívül fontos kiteljesíteni ezt a piacot, hiszen a gazdasági válságból segít ez majd kilábalni, illetve növekedést hoz az Európai Unió számára. Tehát a szavazás során követtem a frakciót, egyetlen egy módosítót kivéve a tízes módosító második bekezdésére gondolok. Ez, ez a keresőprogramokra vonatkozik. Úgy érzem, hogy az én jellegű lépések túlságosan koraiak. Meg kell nézni, hogy a jövőben ez a kérdés hogyan alakul. Ezen kívül úgy érzem, hogy ez óriási hatással lehet saját országomra, illetve más országokra is. Elfogadásra került ez a módosító. Köszönöm. Kollégé. Köszönöm szépen, Kelly úr. Ezzel lezárhatjuk az digitális egységes piacra kapcsolatos állásfoglalás indítványnál a szavazat indoklásokat, most pedig a következő állásfoglalás indítvány következik, a gyermekek alultápláltsága fejlődő országokban, megint csak Jean asszony következik. Köszönöm, elnök úr! Teljességgel elfogadhatatlan, hogy több mint 170 millió gyermek az öt év alattiak körében alultáplált, 15 millió gyermek pedig súlyos alultápláltságban szenved. Ez fel kell, hogy rázzon mindannyiunkat, nem csak azért, hogy végre a humanitárius és fejlesztési segélyeket jobban koordináljuk, hanem szélesebb kontextusba helyezzük a kérdést, és az előváltó, az előidéző okokat orvosoljuk. Ugye ott van az éghajlatváltozás, illetve a politikai zavarok, tartozunk ennyivel ezen gyermekeknek és az orsz- ezen országokban élő közösségekben. Minden erőnket fel kell használnunk annak érdekében, hogy változást idézzünk elő. Köszönöm. Köszönjük, Jill asszony. Most Henen úrnak adnék szót, de nem látom, úgyhogy Morgánó kolléga kap szót. A kolléga Morgánó. Morgánó kolléga. Az előző héten, múlt héten volt a Nemzetközi FAO konferencia Rómában, és ott is megtudtuk, hogy sok millió ember, főleg gyerek szenved krónikus alultápláltságtól az öt éven aluljaknak. Ez sokszor növekedési elmaradást is okoz. És a gyerekek, az ilyen szegény gyerekek elhalálozási oka is 40%-ban az alultápláltság. Hosszú távú befektetésekre lenne szükség annak érdekében az EU nevében a G20-ak kezdeményezésére, hogy a civil szervezetekkel közösen fellépjünk ezen egy ezen világjelenséggel szemben. A 2015-ös Expo-nak is lehetne ez az egyik fő témája, hogy a gyermek éhezést hosszú távon kiírtsuk a világból. Ehhez jó együttműködés lenne szükség. Köszönöm szépen, Morgana úr. Most Kelly úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a téma kapcsolódik az előzőhöz. A gyermekjogi ENSZ egyezmény 25. évfordulójához. Természetesen a a legelső és legfontosabb dolog mindenki számára a megfelelő mennyiségű és minőségű élelem. Sajnos nem ezt tapasztaljuk a világ sok táján, és néha az Európai Unióban sem. Ezért minket nem igazán illet kritika, hiszen a humanitári segítségnyújtás területén jeleskedünk. Ugyanakkor vannak még olyan területek, amelyek benne vannak ebben a jelentésben, ahol javításra, fejlődésre van szükség. Segíteni kell ezeknek az országoknak abban, hogy jobban ö, tudják ezt a kérdést kezelni, jobb gyakorlatot foganatosítsanak, tehát távol, támogatom ezt a javaslatot. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. So, den parlamentarischen Schlusspunkt in... Köszönöm szépen. Most pedig Tarabella úr következik. Monsieur le Président, j'ai voté pour cette résolution sur la... Megszavaztam ezt a a gyermek éhezéssel kapcsolatos állásfoglalást, de a hármas módosító az előadóra hivatkozik, az ENSZ előadójára, aki az, a mezőgazdasági és élelmezési kérdésekkel foglalkozik, és azt mondja, hogy a fejlesztési mezőgazdasági politikában a pápa kedden hallott üzenetét a szegénységgel szemben úgy tűnik, hogy nem hallotta meg. Ferenc pápa, e, e, Ferenc pápát ők is megtapsolták, a néppártiak, de ugyanakkor hátat fordítanak a gyermekéhezéssel szembeni kezdeményezésünknek. Köszönjük szépen, Tarabella úr! Akkor ezzel lezárjuk a gyermeki alultápláltsággal kapcsolatos e, állásfoglalás szavazatmagyarázatait. Kelly úr eljárási ügyben? Igen. Szerettem volna már a szavazat, szavazás során ezt szóvá tenni, de nem akartam feltartani a szavazást, és ön sem elnök úr, mert kiválóan vezette a szavazást, de a szóbeli módosítóval kapcsolatban, a 11-es módosítóval kapcsolatban, amely a hatástanulmányokkal foglalkozott, név szerinti szavazást rendelt el, és utána az ALDE képviselője szóbeli módosítót nyújtott be. Tudtommal a szóbeli módosítókat először kézzel kell megszavaztatni, és ez eljárási hiba volt. Megvan erre a válaszom. És tévedtem, amikor azt mondtam, hogy Tarabella úr az utolsó szó. A 11-es módosítóról név szerint szavaztunk, valóban, és utána Prada úr szóbeli módosítót nyújtott be a 11-es bekezdéssel kapcsolatban, nem a 11-es módosítóval kapcsolatban. Tehát véletlen ott éppen mind a kettő 11-es számú volt, és ezt a szóbeli módosítóigényet elfogadtuk. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülésünkig minden képviselő meg fogja kapni. Ha a, a mai állásfoglalásokkal kapcsolatban nincs több megjegyzése senkinek, akkor ezt az anyagot továbbítom. Köszönöm azoknak, akik itt kitartottak, talán öten vannak, és a szolgálatoknak, a tolmácsoknak a munkát és mindannyiuknak